az ő emléké, ő volt a csoport vezetője, az ő emlékükre jöttek el ide, aki, aki annak idején Frankó börtönében halt meg. Most pedig Emel Costello következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr, köszönöm tisztelt képviselők, köszönöm ezt a vitát. Úgy tűnik, hogy a FEED programot mindenki támogatja, ez egy rendkívül fontos program, hiszen szolidaritást mutathatunk azok felé, akik szegénységben élnek Európában. Nagyon örülök annak, hogy a 3,5 milliárdos költségvetést támogatják, azt hiszem, hogy ez egy egyértelmű üzenet a tanács felé. Ami a kötelező, illetve önkéntes jelleget illeti, néhány dolgot szeretnék leszögezni, mert azt hiszem, hogy ezeket a szavakat kicsit félre lehet érteni. Az itt a lényeg, hogy a rászorulókra az a legfontosabb, hogy a rászorulóknak szánt összeg tényleg eljusson hozzájuk. A szakbizottságban múlt hónapban elfogadtunk egy módszert, hogy hogyan lehet ezeket a pénzeket eljuttatni hozzájuk, és szerintem ez kiválóan működne. Az ALDE és a zöldek néhány módosítást javasoltak, ezekről szeretnék beszélni. Először is a értesítési rendszer elég bonyolult, és szerintem ez hátráltatna a programot. Ez most nem igazán lenne ideális, januárban, illetve téli hónapokban a szegények, a rászorulók, azok, akik nehezen jutnak hozzá az élelmiszerhez, nem tudják ezt kivárni. Nem szeretném, tehát ha itt késlekedések lennének. A második dolog, ezen módszerek, eh, hogy ezen módosítók nem szólnak arról, hogy máshogy kell a pénzt szétosztani. A tagállamoknak ezt a egyéb más, például a világfejlesztési alapok keretében kell megtenniük. Nos, a, a FIT programban van, a FIT programban nem minden kormány vesz részt, és a foglalkoztatási bizottság módosítás, módosítása értelmében hogyha egy kormány megváltoztatja a véleményét, vagy megváltozik a kormány egy tagállamban, akkor ez lehetővé teszi az adott tagállam számára, hogy részt vegyen a programban. Ahogy a bizottság is elmondta, ez az alap az emberekért jött létre, nem a kormányokért. Azoknak találtuk ki ezt az alapot, akik mély szegénységben élnek. Örülnék annak, hogy a tagállamok elkezdenék a tárgyalást a tanácsal, és ez siker, hozzájárulhat ahhoz, hogy 2020-ig 20 millióval csökkent, csökkentjük az európai szegények számát. Köszönöm, hogy az elnök, köszönöm, Emer, ezzel lezárjuk a vitát. A vita nagyon intenzív volt, nagyon sok hozzászólónk volt. Ezek a viták mutatják meg igazán, hogy az Európai Parlament miről is szól, ez adják meg az Európai Parlament hitelességét. Holnap fogunk erről a témáról szavazni, 11 óra 30 perckor. Ma más témákról fogunk szavazni. Két-három perc múlva kezdődik a szavazás, addig felfüggesztem az ülést. Tehát két-három perces szünet következik, addig helyet foglalhatnak a képviselők. Örülök annak, hogy ilyen gyorsan sikerült ezt a vitát lefolytatni, és így civilizált módon sikerült befejeznünk a vitát, nem volt közben, vagy nem zavart minket a be érkező kollégák zajja. Köszönöm.